Azt gondolom, hogy olyan új módszereket kell találni, amelyek valóban el tudnak fogadni innovatív megoldásokat. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ivo a konzervatívok részéről.